Hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők, köszönöm szépen eh, azt a fair eljárásmódot, amit eh, tanúsítottak velem szemben, és köszönöm szépen, hogy ilyen konkrét eh, kérdésekben fogalmazták meg elvárásaikat velem szemben. rám nagyon mély benyomást tett eh, az, hogy milyen minőséggel nyúltak hozzá a témákhoz, és az az intenzitás, eh, az az elszántság, amivel az álláspontjukat eh, képviselik a már folyamatban lévő eljárásokban és a jövőben várhatóan megnyíló kérdésekben. Meg kell találnunk az utakat, módokat arra, hogy hogyan tudjuk a számtalan különböző állásponttal rendelkező szakbizottságot bevonni a folyamatba. Kérem a két elnököt, szakbizottsági elnököt, eh, hogy a nem csak egyetlen szakbizottság kompetenciába tartozó kérdések esetében keressék meg az utat, módot arra, hogy eh, a második vagy harmadik szakbizottságból is érdeklődés mutató kollégákat ideje korán eh, vonják be a folyamatokba, és így a együttműködés gördüléken legyen. Remélem, és úgy gondolom, hogy az elkövetkezendő öt év döntő lesz, abból a szempontból, hogy sikerül-e számunkra a felzárkózás, ez csak, az, ez csak is a digitális politikának az európai tétele útján lehetséges, csak is jogszabályok, de természetesen moderálás, szabványosítás, szabályozás és a szabályozás elhagyása vagy dereguláció útján lehetséges. Én ma este az önök eh, kérdéseiből nagyon is le tudtam vezetni az önök álláspontját, elvárásait, és ezt igyekszem a lehető legszélesebb mértékben teljesíteni majd. Köszönöm szépen. Köszönöm eh, felszólítását is, amelyet magam is és Buzek úr is biztosan meghallgat majd. Most pedig Búzák képviselőtársamnak, elnöktársamnak társamnak adom meg a szót, hogy ő is zárja le a maga részéről ezt a meghallgatást. Köszönöm szépen! Hadd köszönjem meg én is a, az európai állampolgárok képviselőjének, civil szeretek tagjainak, és újságíróknak, és mindazon vendégeknek, akik itt voltak a teremben, illetve azoknak, akik a televízión, az internetes adáton, adáson nézték követték figyelemmel ezt a meghallgatást, köszönöm, hogy velünk voltak, és köszönöm az európai parlamenti képviselőknek is a részvételt, meg a kérdéseket. A legtöbb kérdést az ITRE és a, a Kulturális Szakbizottság képviselői tették fel, a más szakbizottságok is, tehát kb. 20%-ban az IMCO, Júri és a LIBE képviselői tették fel. Kiválóan együttműködtek a szakbizottságok is, köszönöm ezt is. Először is talán engedjék meg, hogy elmondjam azt, hogy szeretném megköszönni önnek, jelenlegi bizottsági alelnöknek és jövőbeli biztos jelölt úrnak a válaszait, vállalásait. Jól tudjuk, hogy sikeres biztosként vitte az energetika tárcáját, és az energia ágazat európai tétele volt a legfontosabb feladata, amelyet megkapott öt évvel ezelőtt, és igen nagy sikerrel hajtotta ezt végre, vitte ezt tovább. Most pedig az információs társadalom, kommunikációs hálózaták, szolgáltatások és a transeurópai kért felelős jövőből biztosért hát a teljes kommunikációs ágazatunkért volna felelős, az ITRE szakbizottság nézőpontjából vizsgálva lesz majd önfelelős, amennyiben sikerrel jár. Nagyon sok sikert kívánok ehhez. Van egy jó hír az ITRE szakbizottsági képviselőknek. A honlap 9 órai meghallgatás ügyében mondom az ITRE tagoknak, hogy akkor indul és találkozunk Maradasz úrral, aki kutatás, tudomány és innovációért felelős biztos jelöltként lesz a meghallgatás alanya. Köszönöm még egyszer, hogy eljöttek. Köszönöm társának, a társadalmi asszonynak a nagyszerű együttműködést és köszönjük e, azt, hogy sikeresen lezártuk ezt a nagyon bonyolult, de jól sikerült meghallgatást. Bocsánat, lezáráskép. szeretném én is megköszönni Buzek társ elnök úrnak egyrészt a dicsőrő szavakat, meg az együttműködést. És én is köszönöm Ötinger úrnak, biztos előtt úrnak, hogy eljött, örömmel láttam, hogy nagyon sokféle, hallottam nagyon sokféle hangot, sokféle közösség hangját, a közösségbe a, a kulturális és az literesszak Bizottság tagjaiét. Fontos, hogy egyensúlyban megfelelő módon tudjuk létrehozni a digitális társadalom és gazdaság európai körét, megfelelően kiaknázva a kulturális sokszínűség, az európai kultúra, mint előny és mint kihívás kérdéseit, a fenntartó fejlődés kérdéseit. Azt hiszem mindannyian nagy figyelemmel hallgattuk az ezekre a kérdésre adott válaszait. Még egy ház, egy, egy technikai jellegű bejelenteni valon van, ez pedig az, hogy az eljárás szerint a közös szakbizottság ülésen folyik, történik majd egy értékelése a meghallgatásnak, majd az IRTRE és a KULT bizottságok koordinátori zárt ülésen, hol csütörtökön találkoznak, délután 6-tól 7 óráig, hogy értékeljék a meghallgatást a G3-as teremben. Köszönöm a jelenléteket, köszönöm a tolmácsok késői munkáját, és nagyon remélem, hogy mindenki gyümölcsözőnek és eredményesnek találta a meghallgatást. Köszönöm még egyszer részvételüket.